hogy 8 éves, 8 éves kislány nem tudja, hogy mi történik, nem tudod, mi történik veled, és egyszer csak az anyukát kézen fog, elvisz valahova, és a felnőttek pedig az egyik felnőtt kezében egy kés van, és levágja a klitoriszodat. 200 millió kisgyermeken, lánygyermeken követték el ezt a gyalázatos és következmények, mármint az elkövetők részne, nézve nem következményekkel járó csonkítás semmilyen joggal, se a jövővel, se a hagyományjal nem lehet igazolni ezt a gyalázatos gyakorlatot fel kell lépnünk és véget kell vetni ennek a gyakorlatnak. Minden évben egy millió kisgyerek kerül veszélybe, hogy ezt végrehajtják rajta. Éppen következő hozzászóló Hölvényi képviselő úr az Európai Néppártból. Köszönöm szépen a szót. A női nemi szerv csonkításával, barbár cselekedetével kapcsolatban sok mindent elmondtunk, elmondtak önök és ennek egyében inkább itt a borzasztó barbárság mellett a szörnyűködés helyett a megelőzésre szeretnék megelőzés fontosságát szeretném hangsúlyozni ezért is nagyszerű hogy a mai napon kanko képviselőtársunknak a kezdeményezésére. elnézést képviselőtársam csak valamiért nincsen fordtás. <laughs> Hát szerintem kezdje előről mert

és az utolsó hozzászóló polk képviselőtársunk az európai néppártból. köszönöm szépen egyetértek az előttem szóló kollégákkal. Az FGM egy barbár gyakorlat, egy bűncselekmény semmilyen módon nem lehet ezt eh, igazolni, hiába hivatkoznak a kultúrára, a hagyományra. Ez egyszerűen egy bűncselekmény, mégpedig égbe kiáltó bűncselekmény. Szégyellem magamat, hogy Európában, a saját kultúrkörünkben ez egy egyre inkább terjedő, egyre inkább növekedő probléma. Ennek véget kell vetni, és ezt nagyon nehéz el is hinnünk. Vannak zárt közösségek, vagy vannak újonnan hozzánk beköltözött közösségek, és itt a rendőrség, vagy az igazságügyi rendszerek egész egyszerűen csődöt mondanak, hogy nem tudják megakadályozni ezeket a cselekményeket. Rossz, szomorú képet fest ez a mi Európánkról, el kell ezt ítélni egyszer mindenkorra. Először is otthon oldjuk meg ezt a problémát, a saját tagállamainkban, és utána használjuk a diplomáciai csatornákat, hogy a harmadik államokban is véget vessünk ennek a gyakorlatnak. A bizottság javaslata jó, ezt teljes egészében támogatni tudom. De még egyszer mondom, nagy diplomáciai erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy az emberek megértsék, hogy ennek véget kell vetni. És akkor most megadnám a szót a bizottság nevében Helena Dalinak Thank you. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. és köszönöm a tanács soros elnökségének is a hozzájárulását a, a vitához. Az önök felszólalásaiból egy közös elkötelezettség rajzolódott ki arra, hogy az FGM ellen fellépjünk, harcoljunk. Örülök, bátorsággal tölt el ez az egység. Az önök véleményére nagyon figyelek, és az új nemek közötti egy, egyenlőségi stratégiába befolyik majd mindez, amit mondtak. A bizottság munkájában meg fog jelenni. Nagyon hálás vagyok azért az elkötelezettségért, eh, és azért a támogatásért, amelyet a parlamenttől kap ez a stratégia, és örömmel tekintek jövendőbeli együttműködésünk elében, ahogyan több felszólaló szólt. Én magam is azt remélem, hogy a maradék hat tagállam is ratifikálni fogja az isztambuli egyezményt. Az isztambuli egyezmény ugyanis előírjam, hogy az államok kriminalizálják az FGM-et, az FGM végrehajtását, vagy pedig az FGM-re való, az FGM megszervezését, vagy az arra való ösztökélést. Remélem tehát, hogy az EU minden tagállama ratifikálni fogja ezen ciklus során az isztambuli egyezményt, Számítok e tekintetben is az önök támogatására, arra tehát, hogy meggyőzik a nem ratifikáló tagállamokat, hogy megtegyék ezt a lépést. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a nők és a, fé, a nőket és a gyermekeket nem lehet áldozattá tenni. És akkor az utolsó hozzászóló, Tutti Tuppurainen. Before I give you the floor, if I will switch... Mielőtt megadnám önnek a szót, angolra váltok, ugyanis ez az utolsó felszólalás az Európai Parlament előtt. Meg szeretném ragadni a lehetőséget, hogy a finn elnökségnek és önnek megköszönjem erőfeszítéseit egy mindig erősebb Európa érdekében. Köszönöm. Thank you very much, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! 2020 remélhetőleg nagyon fontos mérföldköveket fog jelenteni a nők és férfiak egyenlősége szempontjából. Például a Pekingi Deklaráció 25. évfordulója és cselekvési terv 25. évfordulója, a 2030-as fenntartható fejlesztési célok születésnapja, az ENSZ biztonsági tanács állásfoglalásának 20. évfordulója, ami a nők helyzetével foglalkozott, illetve 2016 és 19 között a nők és férfiak egyenlőségével foglalkozó projektek lezárása. A női nemi szervek megcsonkításával kapcsolatos zéró tolerancia napját is szeretnénk bevezetni. Végül és végre mindörökké vessünk véget ennek a gyakorlatnak, minden nő élhessen szabadon, és biztonságban, teljes testi épségben. Az Európai Unió csatlakozása, várható csatlakozása a nők e, az isztambuli egyezményhez, a finn elnökség minden érdekelt felett felkér arra, hogy odafigyeljenek arra, hogy legyen koherencia az európai politika belső és külső aspektusai között minden típusát a nők elleni erőszaknak figyelembe kell venni. Mindez alapvető eleme az emberi jogoknak. A finn elnökség folyamatosan dolgozott ahhoz, hogy az Európai Unió csatlakozzon az isztambuli megállapodáshoz, és bátorítottuk azokat, akik még nem ratifikálták ezt az egyezményt, hogy tegyék meg. Nem fér hozzá kétség, hogy ezek között az Európai Parlament önök az állampolgárok képviselői továbbra is vezető szerepet fognak vállalni azon kérdésekben, amik a közös Európai Uniós értékeink. Köszönöm szépen még, ezt a nagyon font, még egyszer ezt a nagyon fontos vitát. Megtiszteltetés, hogy a finn elnökséget ezzel a fontos témával zárhatom. Tisztelt elnök asszony, kérem, hogy minden, engedje meg, hogy mindannyiuknak köszönetet mondhassak ezért a rendkívüli őszért, Fantasztikus idő volt ez önökkel, a parlamenttel. Mindenféle különböző témáról folytattunk vitákat. Órákat töltöttem itt a tanács, a tagállamok képviseletében, a plenáris üléseken, Brüsszelben és Strasbourgban, és minden perce megérte ennek a munkának. Köszönöm szépen, köszönöm mindannyiuknak. Elnökségünk hamarosan véget ér, de az emberi jogokért való harc, a demokráciáért folytatott harc és az áll- jogállamiságért folytatott harc folytatódik. Mindenkinek boldog karácsonyt kívánok, remélem a családjukkal tudják tölteni. Nagyon szépen köszönöm. Ezzel a vitát lezárom. Szavazásra a februári plenáris ülésen fog sor kerülni a következő ülésre holnap 2019. december 19 én csütörtökön 10 től 14 óráig és 15 től 16 óra között kerül sor a napirendet rögztették és az európai parlament honlapján elérhető. köszönöm szépen az ülést berekeztem.